Szavazunk tehát a Stördi jelentésről, amikor lezártuk a délelőtti ülést. Kedves barátaim, december 13-án holnap 9 órakor folytatjuk a munkát, kettőig, aztán háromtól este 8-ig dolgozunk, majd 21 órától 23 óráig ülésezik a parlament a napi rendet publikáltuk a weboldalon, a parlament weboldalán. Itt megtekinthetik, ezzel pedig felfüggesztem az ülést. Mindenkinek jó is